Üdvözlöm Önöket! Utolsó ülésünk ez ebben az évben, itt a szakbizottságban. Ez az utolsó, mint mondtam. És az ideiglenes napi rendet megkapták. Van-e kifogásuk ez ellen? Amennyiben nincs kifogásuk, akkor elfogadottnak tekintjük. A 13-ai, október 13-ai és november 3-a, 4-ei jegyzőkönyveket elfogadtuk. Úgy látom, igen. Ha nincs kifogásuk, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 12 órakor, ez az utolsó ülésünk, egy, lesz egy kis karácsonyi ünnep is. Szeretném meghívni önöket egy kocintásra, vagy áldomásra, beiglivel. Remélem te sütötted. Akkor a negyedik napi rendi pont következik, a bizottság bemutatása, a Connecting Euro Facility kapcsolatban, ez a közlekedési munkaprogram. Onidi úr jött el a bizottság nevégem. 10-15 percre meg is adom a szót, hogy röviden mutassa be ezt a programot. Ezt követően pedig ezt a cserére kerül sor. Onidi úr, öné a szó. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Nyilván emlékeznek még arra, hogy amikor bemutattuk az első munkaprogramot az új szexszel kapcsolatban, a pénzügyi alappal kapcsolatban, és azt mondtuk, hogy erre visszatérünk még az év során a megváltoztatott, a módosított munkaprogram bejelentése után, és erre az évre szerettünk volna lehetőséget adni arra, hogy bizonyos tevékenységeket beindítsunk az új pénzügyi eszköz fejezet alatt a CEF körében. Itt most azt szeretnénk bemutatni, amit módosított tervezetként készítettünk a munkaprogram kapcsán és nem csak a közlekedés szeretnénk bemutatni, hanem az energiát és az információs és kommunikációs technológiát is. Vagyis azt jelenti, hogy ez az új munkaprogram a három szektort fedi le. Nem tudtuk az új pénzügyi eszközt elkészíteni, és bevonni egyenlőre a munkaprogramba. Mm, amikor önök elfogadták a jogalapot, akkor egy előzetes tanulmányt kellett készítetnünk, ezt elkészítettük, és ténylegesen arra a következtetésre jutottunk, hogy jó döntés volt, hogy egy ilyen instrumentumot elindítottunk, amely egy hitelinstrumentum, tehát nem egy eszköz oldani eszköz, és arról van szó, hogy további hitel facilitásokat, lehetőséget kívántunk megnyitni. Ez három szektort érint, mint mondtam. A következő eszközökkel 127 millió euróról beszélünk. Ebből a legnagy 70 milliót kapna a közlekedés, 16,5 az ICT és kommunikáció, az IKT és kommunikáció, és mintegy 41 millió az energia. Ezt eh, az eszközt eh, úgy használnak fel, hogy jó ismerik az Európai Beruházási Bankon keresztül. Ez egy szerződéses megállapodás lenne az instrumentum az eszköz lebonyolítására. Igyekszünk két kategóriát, projektkategóriát meghatározni. Az egyik a projektkötvény kezdeményezés, ezt már ismerjük is részben, de hitelgarancia is elképzelhető. Ezt, ez egy delegált megállapodás lenne, ezt meg kéne kötni természetesen, talán idén, vagy de minden bizonyal inkább jövőre össze kell jönni az Európai Beruházási Bankkal, hogy megnézzük azokat a projekteket, amelyek előkészületben vannak, és melyek a legérdekesebbek valamennyiünk számára. Az eszköz jövő év elején lenne hozzáférhető és ez lenne az első eszközünk, amivel segítenénk új pénzügyi projekteket beindítani méghozzá megfelelő hitelgaranciák útján. A prioritások azok, amelyeket önök is, önök is ismernek, és amit már megvitattunk, olyan projektekről van szó, amelyek a különböző folyosokra vonatkoznának, a tevékenységek különböző területeken, a belvízi hajózás, a vasút, de vonatkozna egyre inkább ez a kikötőkre is. A hitel lehetőségekkel együtt specifikus, célzott, tematikus területre irányuló eszközök is előfordulhatnak. Jövő év közepén visszatérünk majd önökhöz ezzel dedikált, kijelölt eszközökkel az egyik vonatkozva a további a Cézár további erősítésére, és lenne egy, amely finanszírozna a tiszta közösségi közlekedést. Azért szeretnénk ezt beindítani, hogy felgyorsítsuk a beruházást az új típusú, a tisztább közösségi közlekedésbe, és lenne egy olyan alap is, amelyet reméljük össze tudunk állítani, és ennek a célja, hogy felgyorsítsuk a belvízi hajózás <clears throat> területét. Itt ide tartozik, hogy tisztább motorok lenne szükség, és megfelelő felszerelés, információs felszerelést is szeretnénk segíteni beszerezni ez a pénzügyi kezdeményezéssel, ez nem függ össze, amit Juncker biztos bizottsági elnök úr bemutatott elmúlt évben, természetesen itt e, ennek az eszköznek a jellege olyan, hogy a Bulcs biztos úr egyébként holnap eljön a bizottság, az önök szakbizottságába holnap délelőtt, és erre ki fog még térni hogyan tudjuk a legjobban kihasználni ezeket a pénzügyi lehetőségeket, de ezek az eszközök, amelyekről itt beszélünk, ezek természetesen azonnal hozzáférhetők lesznek évelejétől. Nem kell megvárni, hogy az operatív szakaszba lépjen jövő év közepén, és bizonyos projekteket már azonosítottunk is, például a, kibővítjük és modernizálunk Kálléban egy kikötőt, vagy egy másik lehetőség, megint csak az építőipari beruházás, az amsterdami zsili projektet is beindítjuk, de ide tartozik még az is, hogy városközpontok fejlesztését is segítjük a közlekedésben. Tehát nagyon jelentős pénzeszköz áll rendelkezésre a stratégiai alapból, és ehhez jön még majd egy kiegészítő jellegű finanszírozás is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, akkor először a koordinátorokhoz fordulok, amennyiben van kérdésük. Wim van de Kamp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást. Azt hiszem, elég egyértelmű volt ez, nem világos. Ténylegesen mikor költjük el ezeket a pénzeszközöket? Onéli úr 2015-ről beszél, de hát tulajdonképpen 2014-es pénzekről van szó, a Connecting Europe facilitásról beszélünk, ez egy viszonylag új eszköz, és 2014 és 2015 viszonya miben áll itt. A másik megjegyzésem szerintem holnap délelőttig várni kell. Vulcs biztos a nagy Juncker terve fog kitérni holnap délelőtt, reméljük, de azt látjuk, hogy Juncker úr egy a Connecting Europe alapból egy adott összeget szeretne tartalékolni. Mit jelent ez a hagyományos eszközökre nézve? Nagyon komoly összegekről beszélünk. Köszönöm szépen, Ismail. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Odidi úrnak is a prezentációt. Két kérdésem mégiscsak lenne, vagy hát egybe tudom összefoglalni a kettőt, ha jól értettem. Akkor a piac kiesése miatt, ha így fogalmazhatok, szükség van arra, hogy alternatív eszközöket, lehetőséget keressünk. Ez egyik, ez a debt instrument, ahogy neveztettem, és van egy equity eszköz is. Tehát van egy forrásoldali és egy, vagy egy hiteleszköz és egy eszköz. Aztán az Equity-nél egy második szakaszban, eh, ha jól értem, beindulna ez az Európai Beruházási Bankkal közösen. Hogyan képzeljük ezt? Hogyan, mit lássunk e mögött? Mert gyakran amikor még jelentést készítettem a transzeurópai hálózatokról az iránymutatásokkal kapcsolatban, de a helyszínen azt kérdezik, mit jelent ez nekem, ha én beruházó vagyok? Mindjárt a terepen. És ezt továbbra sem látjuk, és hogy fog ez működni? Mit jelent ez? Az, mind, az mindig benne van az Európai Beruházási Bank, ezt megértettem, ez a bank bizonyos kezességeket, garanciákat vállal annak érdekében, hogy potenciális beruházók szálljanak be. Ha ez így van, akkor elég egy egyszerű igen, hogyha nem így van, akkor magyarázatot kérek. Az equity esetében pedig itt pénzről beszélünk, ugye pénzre van szükség. Ez hogyan működne valójában? Tényleg pénzt kapnának a kezükbe, akkor ha igen, akkor megint csak elegendő bólintani, de ha nem, akkor egy részletesebb magyarázatot kérek. Köszönöm. Péter van Dalen következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a biztos asszonynal holnap beszélni fogunk a pénzügyi következményekről, a konzekvenciákról ez nincs ma renden, de most itt megragadom az alkalmat, hogy Onidi úrnál rákérdezzek, mi a helyzet a zsilippel Amsterdamnál, ezzel az északi tengeri zsilippel. És szeretnék mindenkit meghívni ma este fél hétkor a képviselői terembe, ahol lesz egy prezentáció ezzel a zsilittel kapcsolatban. Ha ez érdekli neked, fél hétkor jöjjenek el ma. Köszönöm szépen a reklám. Ez nem, eredetileg nem volt a reklám helye, de azért ennek ellenére nem baj, ha elmondják. Meissner nő egy német reklámblokkal nem tudok előállni, de nem is akartam. Mindenesetre köszönöm szépen a tájékoztatást. Természetesen mindig örülünk, ha vannak pénzek arra, hogy elköltsük ezeket a közlekedési területen, de különböző híreket hallani. Honnan jön a pénz? Ezt a Connecting Europe eh, Facility-ből levonják adott esetben, mert ilyeneket is lehet hallani, ezt valahogy tisztázni kellene. Pénzt csak egy kell elkölteni. Látjuk, hogy a Connecting Europe Facility-re mennyi pénzt akartunk költeni, erre döntés született, most azt eh, persze több lehetne, de kevesebb nem lett semmiképp, hiszen már eldöntöttük ezt ez egy kérdés. A második kérdésem az, hogy abból indulok ki, hogy a tagállamoknak kérelmezniük kell, hogyha a projekteket akarnak finanszírozni 2015-től kezdődően, csak úgy, mint a Connecting Europe Facility esetében. Hát ez így észszerű, és nincs is ezzel baj. És ön már említette, hogy vannak is konkrét projektjeik, a Kali kikötő vagy Amsterdam, ahol persze mi már tudtuk régebb óta, hogy itt szeretnénk beszállni az EU részéről a finanszírozásba. Vannak-e további tagállamok, akik kértek már pénzt, vagy igyekezniük kell, hogy hozzájussanak a pénzhez? A második kérdésem, a harmadik kérdésem pedig a következő, mivel ez egy eh, kiegészítő csomag, ugye? Nem mindig csak a Connecting Europe Facility-ből kellene kiindulni, hogy ne... most az új pénzzel adott esetben akár útépítést is lehet finanszírozni, vagy továbbra is a sinekbe és a vízi utakba fektetünk. Ez nem egészen világos. Maria Killen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy mindenhol ambíciózosak a célok. A projektek végrehajtása mindenki számára fontos. Engem ez olyan értelemben aggaszt, hogy az összes projekt esetében nemzeti finanszírozásra is szükség van. Nem csak ezt az instrumentumot használjuk fel, hanem közvetlenül a hazai költségvetésből is kell pénzt erre szánni. Ez nem mindig lesz könnyű. Hogyan ítélik önök ezt meg? mennyire becsülik a ténylegesen realizálható projekteket, vagy várunk a Jézuskára, aki pár héten belül jön, és akkor az összes nemzeti költségvetésbe besegít? Köszönöm. Először a Mikulás jön hatodikán, és később jön a Jézuska. Egy kis türelmet kérünk még. Karim Madeli. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a rövid ismertetőt. Több kérdésem is van. Az első, szeretném felvetni azt a kérdést, hogy ezekkel a megaprojektekkel kapcsolatban, akár a Torinoi, akár a Fixlink, akár a Brenner alagút esetében, ezekkel kapcsolatban mi a helyzet? Milyen mennyiségben fognak európai pénzeket kapni, hány százalék pontosan az, amit európai forrásból kapnak. Az ön bemutatója azt mondja, hogy itt csak a finanszírozási eszközök megváltoztatásáról van szó, de hát az is kérdés, hogy van-e megközelítés arra vonatkozóan, hogy ezt a három milliárd eurót, amit Juncker úr előirányzat, ezt hogyan, konkrétan hogyan fogjuk elkölteni, az ambíciók ezzel kapcsolatban. Következő kérdésem, a hiteleszköz az hogyan függ össze a bizottság azon öm, célkitűzéseivel, hogy a tagállamok az államadóságukat csökkentsék, és még egy utolsó kérdés, csak hogy örüljön nekem, a bizottság miért reméli azt, hogy a magánberuházások amikor jelen pillanatban azt látjuk, hogy gyakorlatilag hiányzik az az elem, amely ennek a sikerét mutatná. Tehát a bizottság miért reméli azt, hogy a magánberuházások irányába fel tudja kelteni az érdeklődést, hogy ilyen hosszú távú beruházásokra infrast- közlekedési infrastruktúra beruházásokra hogyan tudja rávenni a magánberuházókat, és miért gondolja azt, hogy most hirtelen kedvük lesz hozzá. Ezek tehát a bizottsághoz intézendő kérdéseim. Köszönöm szépen, most pedig Jill Simon kap szót. Simon akarom mondani, mondja az elnök. Aha. Dann kommt Monsieur Riquet. Riquet úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr rengeteg kérdésem volna a bizottsághoz. Megpróbálok néhányra szorítkozni, amelyek alapvető fontosságúnak tűnnek. Különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozók, amik a mai vitánk témája. Tehát inkább működésbeli kérdéseim lesznek, nem a projektekre vonatkozók. Az első. Azok a projektek, amiket ön is említett, valóban olyanek, amelyekről tudjuk, hogy 20, 2015. február 25-ig lezáruló projektek? Tehát ezekről van szó? Második kérdésem. Figyelembe véve azt a határidőt, ami az első projektkötvény időszak után érvényes lesz, illetve az ex post tanulmányt figyelembe véve, mennyi idő fog eltelni a projekt lezárulása és a tanulmány elkészülése között? Harmadik kérdésem. Ez inkább egy lényegi kérdés. Figyelembe véve az Európai Tanács véleményét a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, rendkívül vonakodó az ő véleményük, próbálják rendkívüli mértékben korlátozni e két pénzügyi eszköz alkalmazási lehetőségeit, százalékos arányban, stb. Ez lehetséges, hogy meg fog változni, hiszen nagyon meglepne, hogyha a Juncker terv, amit bemutattak, akkor az ezekre az új pénzügyi eszközökre is vonatkozhatna. Tehát akkor, amikor az Európai Tanács hevesen tiltakozik ez ellen. Tehát hogyan fogják tudni összeegyeztetni a bizottság és a tanács az álláspontjaikat, amelyek ennyire jelentősen különböznek. A negyedik kérdésem, figyelembe véve azt a tényt, hogy a Juncker terv 3 milliárd eurót irányoz elő az Európai Háromzat finanszírozási eszközre, hogyha ennek a jogalapját megváltoztatjuk, akkor mi, ez hogy fogja a menetrendet befolyásolni? Plusz, a bizottságnak van-e elképzelése arról, hogy milyen módon fogják e, elkölteni ezt a három milliárdot, mennyi lesz, ami a versenyképességre marad elkülönítve. Tehát konkrétan honnan fogjuk elvenni, és hova fogjuk pontosan, hogyan fogjuk pontosan a hálózatfinanszírozási eszközre költeni ezt a három milliárdot. Köszönöm Jens Nielsen utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném osztani a gondolataimat önökkel. Néhány héttel ezelőtt egy jelentést kaptunk, Azaz a parlament egy megbízást adott ki a nagy koridorok tanulmányozásáról. Ez a tanulmány elkészült néhány héttel ezelőtt, ez tartalmazott ajánlásokat is. A bizottság is jelen volt, amikor ezt ismertették, és azt mondta, hogy ezek jó ajánlások. Az egyik ajánlás éppen azt mondta, hogy még jobban körül, törődnünk kell azzal, hogy az EU befektetései a koridorokba frontloading elvével menjenek. Azaz tehát a projekt tervezés hibáit kiküszöböljük. Kérdezem, hogy ez megjelent a munkaprogramban ez a megközelítés. Wim van de Kamp még egyszer megkapja a szót. Elnézést szeretnék kérni, elnök úr, de még egy kérdésemről teljesen megfeledkeztem. Az ERMTS-ről volt szó, és a mozdonyok átalakításáról. Kérdezem, hogy vonatkozik -e ez a tervezet a folyami hajókra is, vagy csak a, az az olyan folyami hajókra, amelyeket cseppfolyós gáz, gázra uh, alakítanánk át, és ez a CF alá kerül-e vagy sem. Nekem is van egy kérdésem, és aztán meghallgatjuk Onédi úr kérdését. A háború meg a második világháború utáni időszak között után tönkretették a kapcsolatokat az egyes kelet-nyugati szakaszokban, és kérdezem, hogy van tervbe vették-e, hogy ezeket újra revitalizálják? A második kérdés a tagállamok társfinanszírozásáról hallottunk. A legfontosabb koridor a Rotterdam-Genova koridort Svájc már elkészítette, és Olaszország dolgozik, mondták. A svájcéket kérdeztem, azt mondták, hogy azt a részt építik, amelyet Svájc finanszírozza. finanszíroz. Olaszország három nagy projektben vesz részt. Mondjuk tehát azt, hogy elégedettünk vagyunk azzal, hogyha mind a három mondjuk 50 év múlva elkészül, vagy pedig inkább Közelítsük meg úgy a dolgot, hogy előbb az egyiket fejezzék be, aztán a következőket. 1996-os a Luganói szerződés, és az elmúlt 18 év alatt Olaszország semmit sem tették, kapavágás sem. Teszem hozzá népek, németek sem. Kérdezem, hogy rá tudnak-e hatni az tagállamokra? Unidió rengeteg kérdést tettek fel önök, parancsoljon. Thank you. Thank you to... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a igazán kimerítő, a kérdésekkel kimerítő listáját. Először a 70 millió euró, amelyre javaslatot teszünk, hogy ezt alokáljuk az instrumentum, az eszköz érdekében. Nos, ez a Költségvetési Bizottság által elfogadott 2014-es költségvetés részét képezi, de jövő év január 1-től lehívható ez az összeg, hiszen az EIB delegációjával is tárgyalásokat folytattunk, sőt megállapodásra is jutottunk. Amikor új pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor nem abban a dinamikában vagyunk, amikor a projekteket kell kiválasztanunk, hanem sokkal inkább igyekszünk a potenciális projekteket meghatározni, hiszen sok projekt van a közlekedési ágazatban, amely nagyon érdekes a beruházók számára, hiszen ezek hosszú távú projektek, és um, megfelelő és biztonságos megtérülést kínálnak, de sajnos a közlekedési ágazatban ezek a projektek nagyon kockázatosak. Ezért a beruházók számára feltárjuk ezeket a lehetőségeket, és egy olyan facilitást, egy olyan eszközt biztosítunk, amelyekkel a kockázatokat garantálnánk, vagy küszöbölnénk ki. Más szóval, tehát azt mondhatjuk, hogy ezt a, ez a pénz nem csak egy projektet szolgálhat, hiszen a pénzt, és ezzel Meissner úr kérdésére válaszolok, csak akkor hívják le, amikor a kockázatot le kell fedni. Amikor tehát egy beruházónak a beruházó nem kapja meg a, a megfelelő megtérülési kalkulációi nem teljesülnek. És ezért a CEF tárgyalás során ezt kihangsúlyoztuk, hogy a CEF finanszírozás egy részét éppen az ilyen beruházások támogatására tesszük félre. Tehát egy nagyon konzervatív megközelítést dolgoztunk ki. Az EID eleve nagyon konzervatív szereplője ennek a piacnak. Nagyon óvatosak vagyunk azért, hogy ezt az új rendszert útjára indítsuk. Azt reméljük, hogy minél hamarabb, egyébként Stefán jobb oldalamon és a többi kollega komoly vitákat, tárgyalásokat folytat a különböző nemzeti gazdaságfejlesztő bankokkal. Tehát a célunk az, hogy különböző alapokat állítsunk föl, melyekben már a nemzeti fejlesztési bankok is részt vállalnak hiszen ők közelebb, közelebb vannak a projektekhez. Feltették azt a kérdést is, hogy a javaslat egy része a Juncker terv része 3,3 milliárdot a CEF finanszírozásból itt jelenített meg. Tehát ez részét képezi Juncker tervnek. A biztos és a biztosok most vitát, vitatják meg, persze önökkel, az illetéki szakbizottságokkal ezt a kérdést, de hogy Riki úr kérdésére válaszoljuk, az elképzelés az, hogy jövő év elején egy um, omnibus törvénytervezettel állnánk elő, hiszen egy szövegben kvázi saláta törvényel, mert a CEF, a Horizon 2020 és az MFF, tehát az egész pénzügyi terv módosításra kerülne a normális jogalkotói eljárásban, tehát elegendő idejük lesz arra, hogy ezt megvittassák a bizottsággal is, amikor eljön az ideje, a tanácssal is. Ezzel akarunk, tehát ezzel a saláta törvényel akarunk elállni jövő év elején. De biztos vagyok benne, hogy Bulls biztos erről még eszmét cserél majd önökkel, már csak azért is, hogy az új eszközt a legjobban ki lehessen használni a közlekedési ágazat érdekében, valamint a magas prioritású projektek megvalósítása céljából. Egy kérdés arra vonatkozott, hogy a debt instrument és az equity instrument között mi a különbség, tehát az adósság és az equity eh, eszközök között mi a különbség, és hogy hogyan járunk el. Jelenleg egy ilyen equity alapú eszközünk van, a Margarit Fund eh, neve alapján ismert ez, két év múlva fogjuk ezt áttekinteni, és ezen áttekintés kontextusában mérlegeljük majd, hogy a mi projektjénk érdekében is egy ilyen equity fundot támogatunk-e vagy nem. Az ex-ante értékelés keretében, illetve azon megítélések alapján, amelyeket Stefan a napi ellenőrzés során beszerez, úgy tűnik, hogy inkább az eszköz vagy a debt instrument teszi lehetővé jobb munkát, tehát egy hosszú távú kölcsön eszközre gondolkozunk. Az Amsterdami gát. Köszönjük szépen, hogy emlékeztettek, valóban majd speciális e- esemény van az a gátnál, a gát kapcsán. Jó emlékeztetnünk minnyájunkat arra, hogy a Grants Only megközelítéssel kezdtük el a munkát, de azt reméljük, hogy képesek leszünk arra, hogy bemutassuk, hogy ezen nagyon kritikus jelentőségű projekt eh, része, finanszírozásának a része pénzeszközökből is származhat, és így minden partner és ahol adhatóságuk számára is kevesebbe fog kerülni. Mindig, amikor a projekteket a tagállamokkal megvitatjuk, akkor hatalmas erőfeszítést kell tennünk, hogy meggyőzzük a feleket, a tárgyaló feleket, hogy ne csak a könnyen beszerezhető pénzekre, tehát a támogatásokra koncentráljanak, hanem felismerjék azt, hogy innovatív pénzeszközökkel is lehet finanszírozni ezt. A Lyon Turán, a Famenbelt vagy a, Reiner, a Brenner, a Reiner alagút hatalmas projektek, és csak annyit mondhatok, ami a SZEF rendeletben is szerepel a tekintetben, hogy mi a maximum plafon vagy capping, és hogy ki jogosult a projekt finanszírozásra. Valóban ezek nagyon kockázatos projektek, és olyan projektek, amelyek az általunk javasolt pénzügyi facilitásból nem is annyira számíthatnak bevételre, hanem sokkal inkább azon szélesebb körű infrastruktúrális alapból, amelyet Juncker eh, bizottsági elnök bemutatott önöknek a múlt héten. Ezek a projektek persze néha nehézé teszik, hogy eh, a nemzeti hatóságokat meggyőzzük, de mindenre vonatkozik a stabilitás és növekedési paktum, szabályok nem változtak meg. A Juncker kezdeményezésben csupán arról van szó, hogy nagyon világos utalást tétetik a nemzeti finanszírozás mennyiségi tekintetében egy kivételről van szó, amely a stratégiai beruházási facilitás tekintetében játszik nagyobb szerepet. Azaz, a stabilitás és növekedési paktum kontextusában mégis egy bizonyos rugalmasság mutatkozik. Hogy az új pénzügyi instrumentummal finanszírozott projektek kiírását február 28-ig meg lehetett tenni? Nem, azt hiszem, hogy nem. Ezek más típusú projektek. A kiírás a támogatásokra vonatkozik, és a projekt előkészítés fázisában igyekszünk a projekt eh, promótorait vagy a támogatásokra irányítani, vagy az új pénzügyi instrumokra irányítani, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy a kiírást eh, többszörösen eh, le akarják majd hívni, tehát valamilyen módon érdemes lesz szelektálni, hogy az ex post tehát 2015-ben végrehajtott elemzés harmonizált lesz-e, vagy sem. Azt mondhatom, az ex post elemzés értékelés már januárban kezdetét veszi, és ilyen módon két csapás irányban dolgozhatunk, tehát nem kell az ex post értékelés formális eredményét megvárnunk annak érdekében, hogy ezen új pénzügyi facilitást bevezessük lábra, útjára indítsuk hiszen arra számítunk, hogy lesznek projektek, amelyek érettek lesznek már addigra, és képesek lesznek ezen facilitás pénzeszközeit lehívni. Egy sor projektre gondolok, amelyek nem autópályák. Az új pénzügyi kereten belüli projektek nagy része idáig útprojekt volt, de reméljük, hogy egyre inkább olyan projekteket dolgozhatunk ki, amelyek minnyájunk számára prioritosok. Ez a vasút, a kikötők vagy a belvízi hajózás. Ez nem azt akarja mondani, hogy a pénzügyi eszközből csak ezen beruházások hívhatnak le pénzeszközöket, de um, látni kell, hogy ezek a beruházások felkelthetik a magántők érdeklődését is. Említettem az IATMS alkalmazásának lehetőségét. Van de Kampurnak válaszolom, valóban mi is egy ilyen facilitáson dolgozunk annak érdekében, hogy az cseppfolyós gázra való átállást elősegítsük, többek között az uszályok számára. Ez biztonságosabbá teszi a belvízi hajózást, ráadásul jobb üzleti lehetőségeket kínál is minden szereplőnek az ágazaton belül. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam. Krámer elnök úr utolsó kérdésére szeretnék megválaszolni. Nem tudom megmondani ma még, hogy a határokon átnyúló projektek, melyeket finanszírozunk az egyik vagy a másik facilitásban vagy eszközzel, milyen arányban részesednek, de garantálhatom önnek, hogy a projektek kiválasztása során a kiírás keretén belül a értékelés arra fog koncentrálni, hogy a határokon átnyúló projektek azonnal jelentőséggel bírnak-e Azaz, tehát van -e esély annak, hogy a másik országban is folytatják a beruházást? Valóban igaza van, hogy a múltban sok olyan beruházást hajtottunk végre, amelyek megakadtak az ország határon, késedelmet szenvedtek. Hát ez igen sajnálatos. És azt kell, hogy mondjam, hogy a prioritásokat sem megfelelően hoztuk ebben az esetben. Márpedig a pénzzel óvatosan kell bánni. Azt reméljük, hogy az új év során a koordinátorokkal a koordinátoraink a új munkatervünket bemutatjuk majd önöknek, a Core Network, a kulcs hálózat tekintetében, minden koridor vagy milyen folyosó tekintetében alapos elemzést állítunk fel arra, hogy mire van szükség, annak érdekében tehát, hogy szinkronizálhassuk a határokon átnyúló projekteket, és koherensen lehessen eljárni a pénzeszközök tervezésében mindkét oldalon. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen még egyszer ezeket az információkat. Egy konkrét kérdése mégis sok volna még. Még mindig nem teljesen világos számomra, és elnézést, hogy takadékoskodom, hogyha mondjuk egy cég holnap azt mondja, részt akarok venni a Lyon, Torino vagy a, Re, a Brenner bázisalagút kiépítésében ennyi és ennyi milliárd vagy milliárd euró beruházásával. Ezen magánbefektetőnek milyen úton kell járnia? Először, és ebből indulok ki, ezt vélelmezem, a nemzeti kormányával kell kapcsolatot felvennie, mondván, hogy figyeljetek, ez a kulcshálózat részét képezi ez a projekt, és magáneszközökkel hajlandó vagyok ebbe beruházni, befektetni és a Margaret Fund vagy az EIB további pénzeszközökhez juttathat engem, és utána konkrétan hogyan zajlik tovább a dolog? A tagállam azt mondja, hogy jó, megépítjük ezt a szakaszt, köteleztük erre magunkat, és hogyha 6-8-9 hónap múlva az Európai Bizottság vagy jövő évben kiírja a eljárást, akkor hogyan lehet tovább eljárni? Ezt nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Egyszerűen nem értem, hogy milyen eljárásban zajlik ez az egész. Még egyszer mondom, hogy beruházó akar befektetni ebbe a ügybe. Hát lássuk, hogy Onidi meg, úr meg tudja válaszolni a kérdést, mert Ismail nem tudja megválaszolni. The, the logic... Más itt a logika. hogyha valaki támogatásként szeretne pénzügyi támogatást felvenni ehhez egy nyilatkozatot kitölt, jelentkezik, jelentkezési lapot nyújt be. Ez más, mint én olyan projekteket szeretnék látni, amelyek az új pénzügyi eszközből részesülnek. Itt a projektet potenciális beruházókkal tervezik meg a különböző rendelkezésre álló eszközöket figyelembe veszik, tehát például figyelembe veszik azt, amit most mi javaslunk, abból 70 milliót kap majd a közlekedési szektor, ami lehetővé teszi majd azt az LDB-nek, hogy egy bizonyos összeget rendelkezésére bocsásson a pénzügyi befektetőnek. Tehát így megnő a likviditás, és ezért végig gondolják majd azt a beruházók, hogy milyen projekt fog bizonyos hozamot termelni az elkövetkezendő években, és akkor olyan projektet fognak kiválasztani, amely amúgy is készen van arra, hogy már a pénzügyi befektetők részt vegyenek benne, és koncesziókkal vagy más módon részt vegyenek a projekt megvalósításában ezek a magánbefektetők. Tehát nagyon más a logika. Itt most nem ajánlatkérésről beszélünk, hanem arról, hogy a beruházók tudnak arról, hogy vannak olyan eszközök, amelyeket fel lehet használni. És a technikai segítség, amit az új rendeletben biztosítottak, ez is pont ezért hasznos, mert a technikai segítségnyújtásnak köszönhető az, hogy a nemzeti hatóságok részére most jobb projektelőkészítést tudunk biztosítani, hogy a projektjeik a pénzügyi beruházók számára végre legyenek vonzóbbak. Persze az Európai Beruházási Bank az, amely magát a tárgyalást a különböző érdekelt felekkel és beruházókkal le fogja bonyolítani. Az órára tekintek, csak nagyon röviden állja le Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehezen jutottam ide, akadályoztak az ideérésben. Csak két gyors kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amit a hálózat finanszírozási eszközre szánt pénzről, és arról hallottunk, hogy ez hogyan illik Juncker projektjébe. A Horizont 2020-as is egy olyan csomag része, amely csak három évre vonatkozik. És nem tudom, hogy igazam van-e, de azok a projektek, amelyekről most beszélünk, sokkal hosszabb távúak. És közülük néhány rendkívül bonyolult természetű. Úgyhogy a pénzügyi eszközök, amelyeket javasolnak, nem lehetséges, hogy még bonyolultabbá fogják tenni az egészet, hogy a már megtervezett projektek még nehezebben jussanak finanszírozási lehetőséghez? Szerintem így sokkal nehezebb lesz közmunkákra pénzt szerezni, mint eddig. Onidi úr, nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy hát valóban a mögöttes gondolat az az, hogy konkrét finanszírozást biztosítsunk három évre lebontva minden évben kicsit több mint 100 milliárd lesz a rendelkezésre bocsátva a stratégiai beruházási alap számára. A, az alap azonban sokkal tovább mutat majd, mint a három év, mert hogyha a pénzt nem használják fel, tehát hogyha fel kell használni egyrésztről a pénzt arra, hogy a magán beruházók által vállalt kockázatot fedezzék, de remélhetőleg maradni fog pénz. Tehát az a pénz, amit három évre irányoztak elő, az kitarthat tovább is. És majd három év múlva természetesen meg fogjuk látni azt, hogy mennyire sikeres ez az új kezdeményezés, és el tudunk gondolkozni azon, hogy érdemes-e kiterjeszteni, meghosszabbítani. Ezt persze ma még nem tudhatjuk. Köszönöm szépen. Ezzel azt a napi rendi pontot lezártuk. És tovább is lépünk. Ez az információk határokon átnyúló cseréje az közlekedés biztonságról első olvasat. Ajala Sanders asszony az előadó, parancsoljon. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát már beszéltünk e jelentés megszületésének a körülményeiről. Új, és bonyolultságának köszönhetően a tanácsban több mint egy évig tartott a közös álláspont elérése. A jogalappal kapcsolatban ismét vissza kell térnünk a vitára. Jelen pillanatban a politikai akaratnak köszönhetően, amit az olasz elnökség mutatott, úgy tűnik, hogy sikerül konszenzusra jutnunk. De a bizottság politikai akaratára is szükség van, és szeretnék köszönetet mondani nekik az erőfeszítéseikért, hiszen mindössze néhány hónap alatt sikerült egy olyan szöveget bemutatniuk, amely az Európai Bíróság ítéletének megfelelően jár el, és nem bonyolítja tovább a helyzetet. Úgyhogy szerintem remélhető, hogy konszenzus és a többségi támogatás meg fog születni a tanácsban. A az Európai Bíróság és a bizottság is azt szerette volna, hogyha a szöveg jelentős része megmaradna, és csak a jogalappal kapcsolatos problémákat, igaz, technikai jellegű problémákat ö, igazítanánk ki így, a nem tagállami autóvezetők, akik a saját országukon kívül követtek el közúti öm, jogsértéseket, már nem maradnak büntetlenek. Köszönöm a kollégáknak, akik megvizsgálták alaposan a szöveget és javaslatokat tettek. Először is van néhány módosító indítvány, amelyet sajnos nem tudtam figyelembe venni. Különösen Anatú asszony részéről érkeztek ezek. Úgy gondolom, hogy ezen módosítók néhánya megpróbálta újra tagállamosítani ezt a szöveget. Tehát itt egy Európai Uniós irányelvről van szó. Úgyhogy néhány alapvető aspektust próbált kivenni belőle, amelyek a közúti biztonság tekintetében alapvető fontosságúak, és ezekkel kapcsolatban ez volt a probléma. Gondolok a, a gyorshajtásra, vagy a lezárt utakon való vezetésre, vagy azokra, akik a több mint 50-nel gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. Tehát ezekkel kapcsolatban, ezek a módosítókkal kapcsolatban azt javaslom, hogy szavazzunk ellene. Amikor a közúti balesetek áldozataira utalunk konkrétan, akkor úgy ért, éreztük, hogy helyesebb volna a szöveg szempontjából egy pontosabb megfogalmazást alkalmazni. Köszönöm a kollégáknak, különösen a sofőr hátterű kollégáknak a sok segítséget ez az irányelv a hamis vagy hamisított jogosítványok kérdését is öm, felvethetné egy módosító indítvány szerint, de szerintem itt nem erre kell koncentrálni, hanem azokra a ö, jogsértésekre, amelyek balesethez vezetnek. Ez nem vonatkozik a hamis ö, jogosítványokra általánosságban a három új irány vagy tagállammal kapcsolatos javaslatok, akiknek az opt-in, azaz a szabad választásuk van, hogy csatlakoznak ehhez az irányelvhez, az Egyesült Királyság, Írország és Dánia ez a három tagállam. Velük kapcsolatban is érkeztek módosítók, de szerintem a mi javaslatunk, miután az érdekelt felekkel eszmecserét folytattam, Szerintem tehát a mi javaslatunk az sokkal helyesebb, mint a módosító indítványban foglaltak. Nem gondolom, hogy kell ragaszkodnunk ez a két éves határidőhöz. Szerintem néha vegyük figyelembe azt, hogy az irányelv alkalmazásának a késleltetése mögött lehetnek mm, hátsó szándékok. A 2016-os határidővel kapcsolatban nekem vannak fenntartásaim, úgyhogy inkább tudnám támogatni a saját és Anderson képviselő javaslatát, amelynek értelmében egy évre csökkentjük a, az átültetés határidejét. Szerintem a tagállamok, akik saját belátásuk szerint választhatnak, hogy csatlakoznak-e, már is rendelkeznek nagyon sok olyan aspektussal, amivel tudják biztosítani a közúti biztonságot. Tehát szerintem számukra nem lenne problematikus az, hogy egy év alatt vezessék be ezt az irányelvet, és szerintem fontos lenne biztosítani azt, hogy ne késleltessük az ilyen jellegű új javaslatokkal se az irányelv elfogadását. Vielen Dank. Köszönjük szépen, George Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy csatlakozhatom a Jeleszender asszony által mondottakhoz, az Ínyesz által mondottakhoz, és először is én is mindenkinek gratulálni szeretnék, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen gyorsan bonyolítsuk le ezt e, dosszié elfogadását, amely a közlekedés biztonságot szolgálja. A módosítók tekintetében egyetértek önnel, szükség van, tehát úgy gondolom, hogy kontraproduktív volna renacionalizálni a rendszert és az sem volna helyes, hogy a közlekedés biztonságot szolgáló kijelentéseket felpuhítsuk. A néppárt, épp úgy, mint a jelentéstevő asszony is, a 17-es módosítőt fontosnak tartja, hiszen úgy gondolom, hogy ez tovább fogja erősíteni a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Péter van Dálen. Köszönöm szépen, elnök úr. ideje, vagy befejezzük ezt az ügyet, ami már olyan régóta szerepel a napi rendünkön. Nem csak a közúti biztonság szempontjából fontos ez, hanem azért is, mert hogyha vannak közúti jogsértések, akkor elszámoltathatóvá kell tenni a sofőröket. Ezért aztán a határokon átnyúló közúti jogsértések számát ha ezen a módon tudjuk csökkenteni, akkor így kell megtennünk. A módosító indítványokkal kapcsolatban osztom az előadóasszony azon véleményét, hogy aggályosak ezek, hiszen annyi vitát folytattunk már erről az ügyről, nem kéne újból megnyitni azokat a fejezeteket, amelyeket már lezártunk. Szerintem a tagállamok számára vannak nagyon fontos kérdések, amelyek például ezek a határidők, amit az eladóasszony is említett, és egyetértek azzal, hogy ne kezdjük el előről a vitát a módosítók révén, hanem legyünk egy kicsit engedékenyebb. Bilbao Bandanak. Gracias, presidente. Bueno, por... Köszönöm szépen, elnök úr. frakciónk álláspontja a következő. A kezdetektől fogva úgy gondoljuk, hogy sürgős az Európai Bíróság határozatának megfelelően eljárni. Fogadjuk el a lehető leggyorsabban ezt a jelentést tehát. A frakciónkban úgy döntöttünk, hogy nem fogunk módosítókat benyújtani, mert azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb és az eredeti formában elfogadnánk a javaslatot. A jelentés szer- értelmében csak a jogi alapot kell megváltoztatni, és az egyéb változtatásokkal pedig megvárnánk az alkalmazás első néhány éve után elvégzett felülvizsgálatot és jelentést. A módosító indítványokat tehát egy az egyben mindet el fogjuk utasítani. Azokat tudjuk csak támogatni, amelyek a leg korlátozóbbak az időkerettel kapcsolatban, tehát amelyek az egyéves határidőt írják elő. A két évet nem tudjuk támogatni. Ma szerintem nagyon sok mondani való már nincs, az eddigi üléseken ugyanis már minden elhangzott. Köszönöm. Köszönöm, Karim Adeli. Az elnök asszonynak szeretnék köszönetet mondani a zöldek nevében szeretném elmondani azt, hogy az ön javaslata, amit ebben a jelentésben megfogalmazott, ezek kapcsolatban igaza volt. Teljes mértékben egyetértünk az ön javaslataival, csak azzal szeretném, arra szeretnék emlékeztetni, hogy már így is a jogszabály végrehajtása tekintetében rengeteg időt elvesztettünk, és nagyon sok javító szándék már nem mutatkozott meg. Szerintem minden részvevő félnek az lenne a legjobb, hogyha minél hamarabb elfogadnánk. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, hogy hangsúlyozta, amit egyébként én is gondoltam, hogy védjük meg a francia ö, autóvezetőket és a francia közúti biztonságot bizonyára nem volt ideje elolvasni a jelentéstevő asszonynak a módosító indítványokat, hiszen karikírozta őket. Ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a két 12 módosítónknak mi a lényege. Hogyha a tagállamok együtt akarnak működni a közúti közlekedés biztonság területén, akkor nem az Európai Bizottságnak kell normákat meghatározni, akár az automata radarok, akár a közlekedési szabályok, akár a járművek regisztráció tekintetében a tagállamok ezt maguk is el tudják intézni. Amúgy pedig a szöveg abszolút elvként fekteti le azt, hogy restriktívnek, korlátozónak kell lenni minden közúti szabálynak. Ez egy olyan ideológia, egy olyan megközelítés, amely csak bünteti a sofőröket figyelemben kívül hagyva a helyi jellegzetességeket. A közlekedés biztonság mm, szabályai nagyon gyakran lebeszélik, vagy eltérítik a sofőröket attól, hogy megfelelően használják a közutakat. Franciaországban, különösen az ősz közeletével mindig ugyanaz a probléma fordul elő. A autóvezetői szövetségeket és az egyéb érdekelt felek szövetségeit ki kéne, véleményét ki kéne kérni. Szerintem az 50 50 km per órával való túllépése a sebességkorlátozásnak nem megfelelő hatás, szerintem 5 km per órás túllépés kellettne ö, már büntetni. Az úgynevezett gyorshajtók, akik mondjuk droghatása alatt száguldoznak, azok nem sorolhatók ugyanabba a kategóriába, mint azok, akik azért sietnek, hogy időben odaérjen az áru, amit szállítanak a dugóban is. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy e témával kapcsolatban nagyon komoly aggodalmaink vannak. A súlyos jogsértések esetében példát kell mutatnunk, és nagyon szigorúan kell lejárni, legalábbis Franciaországban ezt tapasztaltuk. Viszont egy kicsit legyünk toleránsabbak az átlag autóvezetőkkel el szemben, a bűnözőket viszont nagyon keményen sújtsuk büntetésekkel. Köszönöm. Ján, ez volt. I, was pleased with our rapporteur to put forward the amendment. Köszönöm szépen. A tagállamokkal kapcsolatban, akik eddig nem tartoztak az irányelv hatása alá. Részletesen megvizsgáltam a javaslatot az adatvédelemmel kapcsolatban, magában az intézkedésben sok agályosat láttam. Az IT beszerzéssel kapcsolatban, a kompromisszumos javaslatban az, hogy inkább egy év legyen, mint kettő, ez szerintem észszerű megközelítés. És figyelembe véve azt is, hogy az hatástanulmány mutatja, hogy ez az intézkedés milyen kritikus fontosságú lehet az életek megmentése szempontjából Európában. Egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak, hogy lehető legrövidebb legyen a határidő. És az előző felszólalóval kapcsolatban kicsit zavarban vagyok. Az egyik módosító intézmény, amiről szó volt, az a mobiltelefon vagy bármilyen más kommunikációs eszköz illegális használatáról szól vezetés közben. Ezt ők törölték, és nem tekintik jogsértésnek, vagy súlyos jogsértésnek. Én azt kérem, hogy a 17-es módosítót, illetve ezt a jogsértést tartsák benn, szavazzák meg. Csak Foster, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Csak ismételni szeretném, volt egy kérésem a legutóbbi ülésen, amikor ezt még cseréltünk erről a végrehajtással kapcsolatban, az erre szánt időt három tagállam kapcsán, akik eddig nem vettek részt ebben az együttműködésben, az irányelvben. Az összes többi tagállamnak két éve volt az átültetésre a tanács, aki azt mondta, hogy akikről beszéltünk, Írország, Egyesült Királyság és Dánia megállapodott, hogy ők is eleget tesznek és csatlakoznak az irányelvhöz, és nem látom be igazán, miért ne kapnának ezek is két évet, mint mindenki más az átültetésre. Ezt azért vettem fel, nem az az oka ennek, hogy, hogy ki akarok bújni a felelősség alól, hanem az Egyesült Királyság esetében módosítanunk kell nagyon fontos jogszabályokat, hogy eleget tudjunk tenni ennek a irányelvnek, és ez hasonló, mint más tagállamoknál. Németországnak hasonló rendszere van, például a, a vezetők esetében, illetőleg az üzemben tartók esetében, és ők is két évet kaptak arra, hogy összhangba hozzák ezt, és ezért szóltam Ayala Sender kolléganőkhöz, hogyha egy tagállam túllép egy évvel, és ez, akkor előfordulhat, hogy, hogy ezt azért tettem, mert nem tudta elintézni a dolgokat. Ezért azt gondolom, hogy egy év nem mindig elég, és akkor rögtön büntetni lehet valakit. Erre egyszerűen nincsen szükség szerintem. Ez a három tagállam szerintem ugyanannyi időt érdemel, mint az összes többi tagállam kapott. Hogy miért van problémánk időnként, hogy eleget tegyünk? Egyszerűen különböző jogszabályaink vannak, vagy jogrendszereink vannak. Nem azt akarom hogy egyik jobb, mint a másik. Egyszerűen különbözőek és ezért aztán eleget kell tennünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni senki sem akarja, senki sem akar itt a teremben fellépni az közlekedés biztonság ellen. Egész jó eredményeink vannak az Egyesült Királyságban, de azt gondolom, azt kérem, hogy a szakbizottság támogatja. Nem csak az Egyesült Királyságot véden, hanem Írországról is szó van, és Dániában is. Egyébként pedig köszönöm az előadónak, és remélem el tudja fogadni azt, amit én most itt felvetettem. Köszönöm. Köszönöm. Kocsinska asszony a DG Move képviseletében. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Először is szeretném eh, mondani, hogy köszönettel tartozunk a Transzakbizottságnak az elvégzett munkáért a tervezeten. Eh, az el, amit már elmondtam legutóbb, arra szeretnék emlékeztetni, hát ez egy tényleg eh, példanélküli munka az Európai Tanács és a Parlament is kiválóan együttműködött, és azt gondolom, hogy a közlekedés biztonság került előtérbe, és ennek érdekében dolgozott mindenki. A jelentés tervezet elkészítése kapcsán a május 6-án megszületett a bírósági ítélet, és ezután világossá vált, hogy 2015. május 6-a után nem lehet jogi kifogás az európai Unióban az ellen, hogy határokon átnyúló információt szolgáltassunk a közlekedési bűncselekményessel kapcsolatban. Nagyon jó jelentést készített a képviselő asszony és a tanács általános megközelítése is jó volt október elején, hogy megszületett ami pedig a módosítókat illeti, az Európai Bizottság itt nagyon elégedett az egyes számú módosítóval, és nagyon örül neki, mert eh, az EDPS eh, véleményt ezzel sikerül helyre tenni, és hozzá kell még tennem, hogy el tudjuk fogadni a kettes számú módosítót, és azt gondoljuk, hogy ez egy kisebb mértékű technikai jellegű kiigazítás csupán, ami pedig a két módosítót illeti a 16-osról, 17-esről van szó, több időt kér a három tagállam az átültetésre, mint amit most kapott az Európai Bizottság, természetesen kész arra, hogy itt rugalmasnak mutatkozzon a három tagállam esetében, mert látjuk így mi is, hogy némileg több időre van szükség az átültetéshez. Ami pedig a többi módosítót illeti, alaposan megvizsgáltuk ezeket, és úgy gondoljuk, hogy ezek túlmennek azon, mint amit eredeti koncepciónk tartalmazott a tervezet kapcsán. Mi viszont nem szeretnénk az eredeti szövegen túlmenni, mi csak a jogalapot akartuk helyre tenni. Ennyi volt a célunk, nem akartunk messzebb menő lépéseket tenni, és ezért javas, azt szeretnénk, hogy a szakbizottság más módosítókat ne fogadjon el Remélem, hogy abból indulunk ki, hogy holnap pozitívan szavaznak, és egy trilógus lesz december 11-én. Nagyon bízunk abban, hogy ez a háromoldalú párbeszéd sikeres lesz, és a tanács és az Európai Parlament között megszületik a megállapodás. És annak ellenére, hogy december van, szeretnénk elérni, hogy ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban sikerüljön lezárni, mert emlékeztetni szeretnék arra, hogy május six án jövőre megszűnik a jogalap a határokon átnyúló tájékoztatásokkal kapcsolatban, vagy végrehajtással kapcsolatban a közlekedési bűncselekményeknél. Ezért szeretnék önökhöz fordulni és megkérni önöket arra, hogy a szervezési lépéseket megtegyék, akik ezért felelősek, hogy a szavazást követő lépések gyorsan megszülessenek, és a lehető leggyorsabban kerüljön az ügy a plenáris elé szavazásra, nehogy az történjen, hogy elakadjunk, és akkor nincs és akkor még az is előfordulhat, hogy nem rendelkezünk május 6-a után jogalappal. Köszönöm szépen, és ezzel szeretném befejezni, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az összes tagnak. Köszönöm szépen. Ajánl az Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a megjegyzéseikért. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik egy megjegyzés, eh, amit Foster kolléganő mondott. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2007 után várnunk kellett három évet, mert egy néhány kormány nem akarta ezt a rendeletet. És eh, a közlekedési jogi alapon ezt bírálták és blokkolták, aztán a belga elnökség idején léptek, sikerült előrelendíteni a dolgot újra, három ország kiszállt ebből, és akkor folytatódott. Viszont utána az Európai Bíróság azt mondta, hogy az első jogalap volt a megfelelő, és az a három ország, amely nem alkalmazta az irányvet, nos, ők megfelelő jogalap után csatlakozhatnának. El kell, hogy mondjam őszintén, hogy ez egy bonyolult dolog, és azért nehézségek is voltak a témával további halogatást nem igen szeretnék. Az Egyesült Királyság esetében úgy látom, hogy az alkalmazás kapcsán, például az alkoholos befolyásoltság alatti közlekedési bűncselekmények esetében nincsen nehézségünk. Tehát nem látok ebben problémát Nagy-Britannia részéről. Szerintem eléggé restriktív a dolog ahhoz, hogy a következő trilógusok során nem varázsolunk el új nyulat a kalapból, és akkor a dolgok rendjük, rendjén haladnak. A közlekedés biztonság szerintem az Egyesült Királyság hatóságai is megfelelően tudják védeni. De megnézzük majd a háromoldalú párbeszédben, mi történik. Árnótó asszony, na már elég régen dolgozom ebben a szakbizottságban, és őszintén szólva módosítót nem szoktam kigunyolni. Ön ugye azon sofőrökről beszélt vezetőkről, akik súlyos bűncselekmények bűncselekményeket okoznak, és adott esetben számos halálos, halálos áldozattal jár, közlekedési balesetet okoznak vagy itt szóba kerül, hát ez egy súlyos ügy, de azért nem csak a drogdílerekről van itt szó. Ne felejtsük el, kikkel beszéltem, ezek komoly szakmai szervezetek voltak, olyan szervezetek is egyébként van közöttük, amelyik a közúti balesetek áldozatait képviseli. Higgyék el, nagyon sok szereplővel beszéltem már, és azokat szerettem volna kiemelni, akik sokat foglalkoznak az áldozatokkal. Köszönöm szépen, ezzel azt a napi rendi pontot le tudjuk zárni, holnap szavazunk erről a témáról, remélem mindenki eljön, és a néppártiak közül se jön egyel több, mint amennyi jöhet, de ezt holnap nyilván megoldjuk. A hatodik napi rendi pont következik, a DDI-tek, az e-meeting témájában szólal fel, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot mindenkinek. Rövid lesz a bemutatóm. Egy új eszközzel foglalkozunk, ez segíti majd a szakbizottsági munkát, az e-meetingről van szó. Ez a papírmentes adminisztráció egy része, és ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, mint a nyomtatott dokumentumok. Mint mondtam, nagyon rövid lesz ez az előadás, és arra kérem önöket, kövessék a saját eszközükön, amit mondok. Nem kell létrehozni semmi új dolgot, nem kell installálni új programokat, és hozzáférhető bármilyen eszközön ez az új rendszer. Végigmegyek egy modell keretében, hogy hogyan működik a browsert kinyitom, az URL-t be kell ütni, amit már korábban mondtam. European Parliament a honlap slash a meeting Az alkalmazás egy belső alkalmazás, ami konkrétan azt jelenti, hogy az EP-ben dolgozók és az asszisztensek férhetnek hozzá, megadjuk a felhasználó nevet és a jelszót, ugyanaz, amit a Windows-on használunk, Beütöm a jelszavamat. Mindenki látja. Amikor első alkalommal belépnek, akkor ez jelenik meg az applikáció nevében. Itt három lépésben tudnak csatlakozni a dokumentumhoz, ez egy, ezt közli az első kép. A bal oldalon fent, az oldal bal oldalán egy lehet kiválasztani a nyelvet, az összes nyelven hozzáférhető az alkalmazás egyébként, és az összes szakbizottság számára is ugyanúgy elérhető. Például a mai napon, mondjuk a Trandba lépek be, megvan kiválasztottuk a Trant, a rendszer rámegy a folyó hónapra, amikor a különböző ülések vannak a bal oldalon. A mai ülés látható, tehát éppen a folyamatban lévő üléseket mutatjuk automatikusan. A jobb oldalt fent különböző beállítások vannak a napi rendet, itt a napi rendre rá klikkelve plusz információkat tudok szerezni. Tehát itt a napi rend, és akkor az egyes napi rendi rá szerepel itt az előadók, az árnyékeladók neve. Ez az a napi rend, amit alkalmazunk egy sűrű anyag, ugye itt az egyes dokumentumok is bele tudok menni, a dokumentumokat is megnézhetjük, de ott csak a dokumentumok találhatók meg a dokumentum view alatt. Ez úgynevezett appendix, egy kiegészítő is van itt, itt azt látjuk, hogy az ülések során mondjuk valaki beszeretne csatolni egy dokumentumot, nem kell kinyomtatni, egyszerűen fel tudják tölteni a titkárságon, és mindenki hozzáférhet a dokumentumhoz. Ez egy nagyon kellemes kiegészítő, hiszen így hozzáférünk az összes anyaghoz. Az e committee, a TRAN szakbizottság intranetjéhez fér hozzá, itt plusz információkat kapunk, tehát kinél van jelentés, kikészíti jelentés tervezetekhez is hozzá lehet férni. A konfiguráció mellett van egy további eszköz, ez azt jelenti, hogy megosztásra is van lehetőség. Például itt van a koordinátorok ülése a napirendről, és itt a rendszerben rá tudok menni arra, hogy megosztom. Most éppen nem működik. Jó. Nem tudom miért nem. Tehát itt visszatérek a napirend egyes pontjaira, az összes dokumentum hozzáférhető különböző nyelveken, itt vannak a módosítók, és az applikáció hozzáférhető ülés előtt és ülés után is, de régen, tehát a elmúlt évi ülések is hozzáférhetők például is az összes nyelven, tehát ha a fordítás megtörtént természetesen. Például megnyitom a dokumentumot, valamilyen nyelven. Itt olvasó módusban jelenik ez meg, tehát a hozzáférés lehetséges. Hogyha tovább mennék ezzel a dokumentummal, akkor egy másik applikációba is meg tudom nyitni. Ez az az applikáció, amit a gépemen rajta volt, és érdekes dolgokat csinálhatok például vele jelölhetek, de dolgozhatok magán a dokumentumon. Megjegyzéseket fűzhetek hozzá, sok minden mást, és természetesen itt vannak a megjegyzéseim, mint mondtam. Ez az, amit a dokumentummal lehet csinálni, így lehet dolgozni a dokumentumon az ülések során is, Természetesen megint csak megosztásra is van lehetőség, az asszisztenssel, kollégával oszthatom meg, és az összes dokumentum, amely rendelkezek a megjegyzések, a, mm, mm, ebben a csatolt fájban megmaradnak, és utána ezt bárkivel közölni tudom, meg tudom osztani bárkivel, e, és ez mind magánjellegű dokumentum, tehát az, az én eszközömön van, marad ebben a formában, senki sem láthatja ezeket a módosító javaslatokat, vagy beleírásokat, amíg én nem akarom, és el nem küldöm, vagy meg nem osztom. Tehát ez egy tipikus módja annak, ahogyan hozzáférnek a dokumentumokhoz. So, so what, so I, I thought there is a question. Okay, so... Azt hittem kérdezni szerettek volna. Ez a tipikus módja annak, hogyan hozzáférnek az anyaghoz. Köszönöm a figyelmüket egyelőre. Köszönöm szépen. Van jelentkező. Lucy Anderson. Először is gratulálni szeretnék a DJI Technek, amióta itt dolgozom. Igenis nagy benyomást tesz rám az önök hatékonysága, hogy mennyire segítőkészek és általában magas szintű szolgáltatást biztosítanak és természetesen javítani való mindig akad, a távolsági hozzáférés, laptopok, tabletek mindig segítenek nekünk, ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Ebben az összefüggésben szeretnék felvetni a kérdést, hogy az új tudásmenedzsment rendszerrel hogyan függ ez össze, amit kifejlesztettek, illetőleg egy alapvető basic webbrowseren keresztül lehet hozzáférni ehhez, vagy terminal server, server hozzáférésre van szükség, vagy egy tokenre van szükség. Köszönöm szépen, először is az applikáció, egy belső applikáció, vagyis a célunk az, hogy belső forrásokhoz férjünk hozzá. A hozzáférésnek két útja van, tehát a szerveren keresztül, vagy az EPNet portálon keresztül, egyfajta extranetről van szó. Ami a jelenlegi verziót illeti, ehhez szükség van a felhasználó névre és a jelszóra, de egy további szintet is szeretnénk beiktatni talán, hogyha, és ez lenne a token. A tudásmenedzsmentet keresztüli hozzáférést természetesen a lehető legegyszerűbben szeretnénk megvalósítani hogyha van egy gépünk, amit le tudunk írni a rendszerükön keresztül, tehát van egy bizalom, akkor egyszerre hozzá tudjon férni a rendszerhez. Ami pedig a tudásmenedzsmentre vonatkozó kérdését illeti, természetesen az együttműködésről szól ez a különböző frakciók esetében, a szakbizottságok esetében. Itt el kéne dönteni, hogy a végső dokument, dokumentum hogy kerül be ebbe, és az e-meeting egy későbbi ö, alkalommal kerül majd alkalmazásra, az üléseken például. Igen, parancsoljon, Martin úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a kezdeményezést, egy olyan parlamentből jövök, tehát az osztrák parlamentből, ahol papírmentes tartományi parlamentünk volt. Ha csak itt arra gondolok, hogy hogy működik az elszámolás, a repülés, a minden alkalommal csatolni kell a beszállókártyákat is. Már gondoltam is, hogy egy kezdeményezést fogok tenni ebben az ügyben. Most egy konkrét kérdésem van a rendszerhez. Az én iPad-em már bekerült a házba, tehát a biztonsági vizsgálat megtörtént. iPad-en keresztül ezt még nem tudom látni. Ez a hozzáférésem még nincs meg, mert a kérdésem ugye az, akkor van ennek értelme, ha itt tudok ülni a szakbizottság ülésen, és az összes dokumentumhoz hozzáférek. És ha ez még nincs meg, akkor mikorra tervezik, hogy itt az iPad-en keresztül is meg lesz a hozzáférésem? Peter? In fact, the application itself... Hát az applikáció, ha jól értettem a kérdését, az applikáció elérhető, alkalmazható bármikor, bárhonnan. Az ülés alatt, vagy az ülés előtt elérhetőek az anyagok. Remélem, én megválaszoltam a kérdését. Tehát innen az ülésteremből bele tudok tekinteni, hogy kerülök oda, erre az oldalra nem akarok elmenni az ülésről, hogy a desktopomhoz menjek, hanem a pedről akarok belépni. Mikro bitte aus. Um, so, so, so you, need, you need a device, I mean that's... Szükség van egy tablet, egy okos telefonra. What we called responsive, so I mean that it's... Responszívvá tettük az applikációt, tehát voltaképpen bármely platformról be lehet lépni tehát persze platform kell, egy, egy, a vas kell, amivel az ember belép. It works, I think. <laughs> Dann sage ich äh, schön, bitte, okay. Äh, da, äh, eu, äh, pentru că probabil nu s-a tradus la cască sau n-ați înțeles, la prima parte... La... Köszönöm a szót. Nem tudom, hogy uh, tolmácsolási vagy értelmezési problémája vagy nem, de lényeg az, hogy megismételném kollégám kérdését. Miért kell mindig mindent papíron benyújtani akkor, amikor már elvileg itt van ez a csoda a kezünkben, ez az e- elektronikus csoda? Miért akarja a parlament azt, hogy például a beszállókártyákat mindig benyújtsuk papíron? Ez plusz stressz. Amikor sokkal egyszerűbb lenne elektronikus elszámolással csinálni az egészet. Ezzel pont a papírmentességet akadályozzák meg, hiszen egyrésztről ott van a, a, a az elektronikus berendezésünk, ami szintén környezeti hatás, másrészt meg vágjuk ki a fákat óriási mértékben, mert nyomtatottan papíron is be kell mindent nyújtanunk. Um, we are speaking here for, for a kind of a piece of work. Uh, before, normally just... Köszönöm a kérdést. Teljesen értem, hogy még nagyon sok mindent kell tenni a papírmentes átállás érdekében. De mondjuk, mi most vegyék ezt úgy, hogy a legnagyobb papírfogyasztási tételre koncentráltunk, 30 millió oldalt nyomtattunk múlt évben, és ezt csökkentjük most. Van olyan szakbizottság, amely mondjuk a foglalkoztatási, a környezetvédelmi, amelyek teljesen leszek, papírmentesek kiváltak. Ez egy kis lépés, egy első lépés, hogy a lehető legpapírmentesebbekre álljunk rá, de értem én az ön igényét, hogy még további lépéseket is kell tenni. Tessék, parancsoljon! Csak egy kis rövid kérdésem van. Ez, a, ez, a, ez az applikáció milyen viszonyban van az egyébként a parlamenti honlapon megtalálható linkkel, ami a TRAN bizottság, vagy akármelyik másik bizottságra vonatkozik. Szóval, hogy, hogy ugyanazok az anyagok érhetők el, ugyanazokat lehet megtalálni, mi a minőségbeli különbség azzal, hogy most itt eh, az intraneten keresztül lépek be, illetve amikor egyszerű webbrowseren keresztül a, elmegyek a, a committee-nek a linkjére, és ott is a draft agendát, meg az összes többi pontot megtalálom. Szóval van egy különbség a fölelhető anyagok mélységi szintje, vagy bármiféle különbséget lehet-e látni ez a kérdés. Vagy pedig csak paralel van ugyanaz meg mind a két szinten, mert nekem igazából az a gyakorlati gondom sok esetben, hogy paralel ugyanaz találom meg, és nincs beszélő viszonyban a parlamenti rendszerekben működő ö, ilyen stru vertikális struktúrák, közben pedig valójában az egésznek ugyanoda kellene vezetnie. Köszönöm. Köszönöm. Thank you for your question. Yes, indeed. Köszönöm szépen a kérdést, igen. Az e-meeting, tehát ez az applikáció, ugyanazokat a dokumentumokat, ugyanazokat az információkat teszi megtalálhatóvá, csak másként van felépítve. Fel van tüntetve az ülésterem, a napirend, tehát másként prezentáljuk az anyagot, de ugyanaz az anyag található itt meg. de igyekszünk az applikációt, az alkalmazást az önök munkájához igazítani. Ez Európa um, honlapon köz, a köz számára hozzáférhető dokumentumot is hozzáteszünk, de itt az e-meetingen akár a koordinátorok számára előirányzott anyagot, vagy akár az árt ülés anyagát is megtalálhatjuk majd a jövőben, ha további biztonsági facilitásokkal látjuk el ezt az applikációt. Vegyünk egy példát. Itt a TRAN szakbizottságban vagyunk ma, de mondjuk én részt veszek egy másik szakbizottság ülésen is, és tudni akarom, hogy hol tart a másik szakbizottsága napi rendben hogy időben át tudjak menni a másik szakbizottságba, tehát egy kurzort akarunk beépíteni az applikációba, tehát kurzort az applikációban, azért, hogy mindig láthassák a képviselők, hogy a másik szakbizottságban hol állnak. Aztán egy instant messaginget is be akarunk vezetni, az asszisztens és a képviselő között, hogy ne kelljen SMS-t küldözgetni. Nagyon szépen köszönjük ezt a tájékoztatót, köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseket. Következő napi rendi pont, ez pedig a három oldalú tárgyalásokról való beszámoló. Negyedik vasúcsomag, vasút statisztika, belvízi statisztika, in kamera az ülés, se a tanács, se a bizottság, se senki más nem maradhat itt. Sajnos kérem tisztelettel őket, tehát a senki mást, és a tanácsot és a bizottságot, hogy eh, hagyják el az üléstermet, hogy a üi klót megkezdhessük. Filog, feedback, filog. Da kommt nicht, ne?